Az elnök. Dámy a pánové, denní zasedání pokračuje. Hölgyeim és uraim, folytassuk a délutáni ülést. A tegnapi ülési jegyzőkönyvét és az elfogadott ülés és az elfogadott dokumentumokat elérhetővé tettük. Ezzel kapcsolatban van-e valamilyen észrevétel? vagy fenntartás. Úgy látom nincs, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. Nézzük a napi rendünket. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről. A szabály értelmében egy óránk van erre a témára. Első témánk az emberi jogi, jogok helyzete Iránban, különös tekintettel a tömeges kivégzésekre, és Szátár Behesti blogger közelmúltban bekövetkezett halálára. Romeo vagy Roeda úr, a szerző az első. Köszönöm szépen. Az emberi jogi helyzet Iránban folyamatosan romlik. Számos esetben hallottunk arról, hogy halál következik be, kínozzák az embereket, rosszak a, a, börtön, börtönkörülmények. Egy 30 éves blogger Száter Behestit októberben letartóztatott a kiberrendőrség, otthonában elkobozták számos személyes tulajdonát, például a számítógépét is. A családja megpróbált informálódni arról, hogy hol tartózkodik, Behesti, a különböző igazságszolgáltatási alkalmazottakról, de senki nem válaszolt neki. Akkor november 6-án arról tájékoztatták a családját, hogy életét vesztette. Semmilyen magyarázatot nem kaptak a családtagjai, hogy miért következett be ez a haláleset. Az elásfoglalásban azonnali nyomozást követ, követelünk azzal kapcsolatban, hogy mi történt Szadár Estivel, hogyan ha vesztette életét, és a felelősöket mindenképpen felelősségre kell vonni, törvény elé állítani. A családnak joga van ahhoz, hogy pontosan tudja, mi történt Sahár Behestivel, hogyan, Behestivel, hogyan vesztette el életét. Október 22-én 10 iránit végeztek ki kábítószer, kábítószerrel kap, kapcsolatban elkövetett bűnesetekkel kapcsolatban, és nagyon valószínű, hogy őket is kínozták a letartóztatás alatt. Nagyon gyakori probléma ez Iránban. Az iráni hatóságokat arra kell kérnünk, hogy a elítélteket ne kínozzák semmilyen módon, semmilyen fizikai bánásmódot ne alkalmazzanak, és a szükséges esetben orvosi ellátást kapjanak. Irán aláírta egyébként azt a nemzetközi egyezményt, amely a bolgári politikai jogokról szól. Köszönöm szépen, Paska úr egy perc. Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. Uh... Elnök asszony, biztos úr, mindannyian tudjuk, hogy az iráni rezsim nem tesz eleget a nemzetközi jog szerinti kötelezettségeinek. Az emberi jogok és az ország polgárai elleni jogsértések a különböző hírszerző szolgálatok által tovább tartanak, tovább tartanak a fogvatartások, a fogság alatti kínzások és a különböző iráni hír szerző szolgálatok büntetlenül élhetnek vissza a kezükbe helyezett hatalommal. Ennek egyik bizonyítéka a Satar Behesti blogger kínzás miatti halála. Az iráni rezsim ugyan ígéretet tett arra, hogy kivizsgálja az ügyet és megvizsgálja az eset körülményeit, de Továbbra is azt kell, hogy lássuk, hogy a rezsimnek az ellenzőit, azokat üldözik és fogva tartják. Vannak természetesen szankciós eszközeink, nemzetközi diplomáciai eszközeink, de ezeket nem alkalmazzuk. Köszönöm, de Kaiser Köszönöm, de Kaiser asszony másért. Merci, Monsieur le Président. Je crois qu'on peut comprendre. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, Mindannyian látjuk, hogy Irán egy olyan ország, amelyen mindenképpen tárgyalásokat kell folytatnunk. Fontos, hogy a közel-kelet mentes maradjon az atomfegyverektől, de ami az emberi jogokat illeti, nem értem a helyzetet. Azt láthatjuk, hogy egyre gyakrabban alkalmazzák a halálbüntetést, szatárba esti blogszerző gyanús körülmények között hunyt el, és a két Szaharov díjazottunk is ugye iráni, jelenleg fogságban vannak. Felszólítom az iráni hatóságokat, hogy éppen azért, mert mi partnerként szeretném kezelni őket, ezért is szálljanak síkra az emberi jogokért. Elfogadhatatlan, hogy velük egyszerűen nem is lehet tárgyalni az emberi jogok helyzetéről. Decemberben fogjuk átadni a Szaharov díjat. Szotude asszony, ő éppen éjségsztrájkot folytat. A másik díjazottunk ugye Jafar Panahi filmrendező. Mint mondtam, börtönbüntetésüket töltik, és nem azért neveztük meg őket, mert az Irán ellen vagyunk, hanem ők képviselik az emberi jogokat Iránban. Köszönjük szépen! Stevenson képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Az iráni rezsém gázát használta fel arra, hogy ürügyként, hogy megnövelje a, ki, a kivégzések számát. Több mint 80 embert végeztek ki az elmúlt tíz nap során az országban. Mindezen felül azonban 120 ezer embert végeztek ki összességében az elmúlt 30 év során Iránban. Sokuk az ellenzék támogatója volt. Ez a kötet, elnök úr, tartalmaz 20 ezer nevet, 20 ezer ellenzéki támogató nevét, akiket kivégzett az iráni fasiszta rezsim. Felháborító ez, és felháborító az is, hogy a múlt héten a parlament egy baráti delegációt akart elküldeni Iránba, hogy meglátogassuk ezeket a gyilkosokat. Az egyetlen ok, amiért végs, végül mégsem ment el ez a delegáció, az volt, hogy Nasrin Sotudenek ítél, ítéltük oda a Szaharov díjat, aki beteg, az állapota kritikus és éjségsztrájkot tart, sohasem küldhetünk többi delegációt ehhez a fasiszta rezsimhez. Köszönjük szépen, most pedig Eszeje asszony két percben. Arvoisa puhemies, hyvä komissári. Iranin nyky... Köszönöm szépen, Elnök úr, biztos úr, a jelenlegi iráni rezsim megsérti az emberi jogokat, és nem tartja tiszteletben az ország polgárainak alapvető jogait. Nem csak azt láthatjuk, hogy megfordultak a tendenciák az országban, hanem egy súlyos esetet láthatunk Szatar Behestit, azért lett letartóztatva, mert az iráni politikai helyzetet a Facebookon kritizálta. Az emberi jogi szervezetek azt is látták, azt állapították meg, hogy az ő halálával kapcsolatban a kormányzati körök felelőssége állapítható meg. Szatar Behesti halála ráirányította újra a figyelmet arra, hogy mennyire rossz az irányi emberi jogi helyzet. Ugyanakkor látnunk kell a teljes képet, azt, hogy az iráni kormány a háttérben folyamatosan azon dolgozik, hogy egyre inkább kritikussá, fokozottá tegye a közel-keleti helyzetet. Ők a világbéke legnagyobb veszélyeztetői, és a nemzetközi közösség veszélyeztetői. A nemzetközi közösség csak a parton arról nézi, hogy mi történik az országon belül, és hogyan folytatja az ország az atomprogramját is. Az iráni kormány nyilvánosan fenyegethet azzal, hogy egy másik ENSZ tagállamot az Izraelt megsemmisíti, támogatja a Hezbollahot, és a Hamasnak a legutóbbi összecsapásokban is fegyvereket juttatott. Irakot is nyomás alá helyezte azért, mert az Irak területén található iráni ellenzéket Irak támogatja. Azt is fontos, hogy Eston biztos hogy még nagyobb hangsúlyt adjon az álláspontunknak, és a gazdasági szankciókat is szigorítani kell, hogy végre a kormány érezze magán a nyomást. One minute. Köszönöm szépen. Murphy úr, következik egy percre. Köszönöm, elnök úr. Szadár Behesti halála tragédia, brutálisan megkínozták az eveni börtönben állítólag a nemzetbiztonság ellen vétett a szociális hálózatokon és a Facebookon. Sajnálatos módon nem elszigetelt eset ez. A Human Rights Watch szerint legalább 15, embert vannak, 15 ember van letartóztatva, és sérülések, kor, kínzás miatt életüket vesztették a börtönökben 2009 óta. Kitalált vádak alapján Renge, rengetegen vesztették életüket 2011-ben több mint 200-an. Ennek a brutalitásnak véget kell vetni. Ugyanakkor nem szabad, hogy ez ürügye legyen annak, hogy katonai katonailag föllépünk-e Irán ellen. Úgy gondolom, hogy az iráni emberek ellen nem szabad szankciókat bevetni, mindenképpen fel kell emelni a harcot az emberi jogok mellett, és mindenképpen meg kell dönteni az iráni rezsim. Köszönöm szépen, Ojuland asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Október 22-én Szatár Behesti a blogjában egy bejegyzést írt. A kivégzések és a börtönbüntetések nem az igazság vágyából születnek, hanem az a céljuk, hogy az embereket terrorizálják hogy aztán senki se panaszkodhasson. Ennyi az idézet. Röviddel ezután letartóztatták és megkínozták. Őrizetben vesztette életét, november 3-án érkezett erről híradás. Halálának pontos körülményeit nem ismerjük, pontos nem ismerjük, de minden jel arra következtetni, hogy a kínzás miatt vesztette életét. Ez is megmutatja, hogy az iráni rezsim milyen hihetetlenül kegyetlen. Ezt meg kell változtatni az Európai Uniónak. Arra kell ösztönöznie az iráni hatóságokat, hogy az emberi jogi párbeszédet ismételten elkezdjék. Szatár Behesti családjának, hadd mondjam el azt, hogy egyetérzek velük, és mások családjainak is, hiszen nagyon kegyetlen az iráni rezsim, rezsim és sajnálatos módon itt is már sokszor beszél, kellett erről beszélnünk, de eredmény ennek még nem volt. Elnök, köszönöm. Most jönnek a frakció szónok, szónokok, Posselt úr, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr a Nemzetközi Emberjogi Társaság kezdeményezésére Bachmann Amudi úr helyében illetve ővele kötöttem politikai partnerséget. Ő öt évet töltött börtönben, ugyanabból az okból, amiért Szatár Besti bloggernek meg kellett halnia, és amivel ma foglalkozunk, és, és amiért a mi Szaharov díjazatainkat is üldözik. Semmi más nem tett ugyanis, mint a véleményszabadsághoz való jogával élt az egyik legalapvetőbb és legmagától értetődőbb emberi jogát gyakorolta és Iránnak nem lehet joga ahhoz, hogy egy normális államként kezeljék, amikor ezeket a legalapvetőbb emberi jogokat nem biztosítja. Természetesen fel kell velük tartani a kapcsolatot, hiszen ők az emberiség egyik legrégebbi civilizációja, kultúrája és az egyik legrégebbi állama a világnak. De mindenképpen az emberiességet kell számon kérni rajtuk, amikor olyan emberekről van szó, akik nem tesznek más, mint hogy szabadon, nyíltan megmondják a véleményüket. Now for one minute. Köszönjük szépen, most pedig egy percben Kutas úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeterbesti nem csak újabb példája a korlátozott véleményszabadságnak, hanem kifejezője a szabadságra vágyó civil társadalomnak, és sajnos ezt a vágyat elfolytották. Amíg az iráni kormány így cselekszik, addig az Európai Parlament mindenképpen bírálni fogja ezt az eljárást. Azt követeljük, hogy vizsgálják ki Szatár Behesti halálának körülményeit. Szeretnék hangot adni aggájaimnak. A Szakarov díjazottak sorsával szemben Jafar Panahé és Nasrin Sotuda is elnyomástól szenved, mint ahogyan az egész iráni társadalom is. Wojciechowski képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Nem ez az első alkalom, hogy Iránt bíráljuk az ottani kivégzések miatt, de amíg nem teszünk konkrét lépéseket, a rezsim folytatni fogja a kivégzésekkel. Vannak olyan dolgok, amelyeket nem szabad elfelejtenünk. 1988-ban, amikor Muszávi volt a miniszterelnök, 30 ezer politikai foglyot végeztek ki hidegvérrel, kevesebb, mint három hónap leforgása alatt, a legtöbbjük a PMO-hoz tartozott. Ez a modern történelem egyik legszörnyűbb bűnténye, amelyet egyetlen egy nemzetközi bíróság sem tárgyalt ez idáig. Szeretném emellett felhívni a figyelmet a kurdok nehéz helyzetére. Legalább 23 kurd politikai fogvatartottat tarthatunk számon, akik kivégzésükre várnak. Ide tartozik Ali Fasari, Husang Rezai, Behosz Álgányi és mások. Itt az ideje, hogy cselekedjünk, minden kapcsolatot meg kell szakítanunk Iránnal azonnal, és átfogó szankciókat kell bevezetnünk, annak érdekében, hogy a rezsimben tudatosodjon, hogy az emberi jogok megsértéseért nagy árat kell fizetniük. Köszönjük szépen, Verzsia asszony, egy perc. Merci, monsieur le président. Si j'ai bien... Köszönöm szépen, elnök úr, hogyha jól látom, akkor Iránnal kapcsolatban már a hetedik sürgősségi indítványt fogjuk elfogadni a jelenlegi mandátum időszak kezdete óta. Az a helyzet, hogy drámai az emberi jogok helyzete Iránban, úgyhogy ténylegesen most már érdemi tetteknek kell következniük. Több mint 30 embert végeztek ki az éveleje óta, volt hat nyilvános kivégzés is az országban a rezsim további kivégzéseket is tervez. Erre egy halára ítélő bizottságot is alkotta. A Szaharov díjazottunk most éjségsztrájkot folytat és éppen ezért föl kell tennünk azt a kérdésünk, hogy mi az értelme a mi állásfoglalásainknak, hiszen a kivégzéseknek a száma mostanra a, már a négyszeresére nőtt az előző évhez képest. Nem lenne talán hasznosabb, hogyha az energiánkat más témákra használnánk? Kedves kollégák, nem azért vagyunk egyszerűen itt, hogy a saját leski ismeretünket nyugtassuk csak meg. Köszönöm szépen, Palackis úr, egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Az emberi jogi helyzet Iránban romlott. Nagyon nagyon sok visszaesés történt az elmúlt években, hónapokban. A 35 éves Szátár Behesti halála és kínzása megmutatja azt, hogy Irán nyilvánvalóan sárba tiporja az ENSZ egyezményt, amely a fogvatartottak ö, sorsáról szól. Nagyon sokan vannak Iránban, akik nem jutnak hozzá az igaz, a, a megfelelő igazságszolgáltatáshoz, és Nazrun Satude Szaharov díjas éjségsztrájkja is aggasztó. Arra kérem az iráni hatóságokat, hogy vegyék figyelembe az emberi jogok fontosságát, javítsák a börtönben uralkodó körülményeket, illetve azonnali hatája a szüntességbe halálbüntetéseket. Köszönöm szépen! Tenok úr következik egy perc. Elnök úr, már évek óta riadtan figyeljük azt, hogy Iránban milyen szörnyű az emberi jogi helyzet, és beszéljünk a politikai, jogi helyzet, politikai helyzetről, és egyfolytában romlik. Az állásfoglalás is világosát teszi, hogy Irán bűnös, alapvető emberi jogokat sem veszi figyelembe. Az embereket koholt vádakkal, rendes tárgyalás nélkül százával ítéli el az Azarban alabokat, a belukiket, a behályokat, a kurdokat, a kisebbségeket, legyilkolja. Szatár Behesté halála nagyon súlyos büntet, el kell vele számolni. Minden EU-s eszközzel meg kell, e, fel kell lépnünk azért, hogy az embereket védjük Iránban. A Szaharov díj odaítélése Nahar Szatudinek és Zsafár Benártinak nagyon szimbolikus lépés volt. Diplomáciai nyomásra van szükség, hogy a brutális iráni kormányt meggyőzzük arról, hogy be kell szüntetni a be kell szüntetni a kínzásokat, illetve a halálbüntetéseket, hiszen az irániak jobbat érdemelnek. Köszönöm szépen! Most következnek a spontán hozzászólások. Nagyon sokan jelentkeztek. Mindenkit arra kérek, hogy röviden szólaljon hozzá. Bauer asszony az első. Köszönöm szépen. Mint ahogyan láthatjuk, Irán szinte, szinte ipari ö, mértékben, méretekben végzi ki az embereket. Úgy tűnik, hogy Szatar Behesti története világosan mutatja ezt. Hadd idézzem az ő blogját. Tegnap azzal fenyegettek meg, hogy hogy hamarosan az édesanyámmal közölni fogják, hogy a fekete ruhát kell viselnie, mert meg fog gyászolni. Fontos, hogy befogja a száját, ha, és ne, ne tájékoztasson másokat, hiszen máskülönben meg fogják gyilkolni. Irániként azt kell mondanom mégis, hogy nem maradhatok szótlan, nem maradhatok néma tekintettel az itteni eseményekre. Ma sajnos a politikai fogvatartottak eredményeit el kell ismerni, együtt kell érezni a családjaikkal, de azt hiszem többre van szükség ennél, cselekednünk kell. Köszönöm szépen, Szonik úr, egy perc. Köszönöm szépen. Az állásfoglalásunk többek között arra is irányul, hogy világos üzenetet küldjünk az Európai Unió szívéből az iráni lakosság felé. A szabad világot ugyanis foglalkoztatják az iráni események, és szeretnénk reményt is sugározni a tekintetben, hogy az emberi jogokat és az alapvető jogokat elő szeretnénk mozdítani az iráni lakosság körében. A francia kollégának mondom, hogy sok-sok éven keresztül az LP e plenáris ülés termében, illetve más parlamentekben is világszerte állásfoglalásokat fogadtak el a közép- és kelet-európai országok szabadságára vonatkozóan, és végül le is omlott ez a fal. Úgy gondolom, van értelme tehát reagálni a helyzetre, hiszen reményt adhatunk a szenvedőknek. Köszönöm. Gurmai Kedves kollégák, biztos úr, nos, az elmúlt iráni elnökválasztás után nagyon komoly tüntetések voltak, azóta egyfolytában nő az emberi jogszikprások, jogsértések esete, kínzások vannak, embereket végeznek ki, alapvető jogokat nem vesznek figyelembe. Szátár Behesdi halála tragikus emlékeztetőjel. Sokszor nem figyelünk oda ezekre az emberi jogi problémákra, hiszen leginkább az ö, iráni atomtervekre figyelünk, pedig oda kell erre is figyelni, és igazi párbeszédre van szükség az iráni hatóságokkal a kettős megközelítés szellemében. A szankciók néha nem produktívak, hiszen az lakosság életét nehezítik meg Iránban, ezért új eszközöket kell keresni, például az emberi és demokráciáért, emberi és demokráciáért kitalált eszköz. Megfelelő egyensúlyra kell törekedni a szankciók, illetve a párbeszéd között, csak így lehetnek igazi eredményeink. Köszönöm szépen, Migászki kolléga, egy perc. Köszönöm. Köszönöm szépen, Verzsda asszony, nem tudok önnel sokszor egyetérteni, de most abban igaza van, hogy fel kell tennünk azt a kérdést, mi értelme lesz az állásfoglalási indítványunknak, hogyha azt nem követik eredmények. De ezeket a szavakat mégsem hallgathatjuk el, ezek fontos szavak, ezeket hangoztatnunk kell azok érdekében, akik Iránban szenvednek. Hogy aztán Irán megfogja, megfogadja-e a szavunkat, az egy más kérdés. Alapvetően itt egy fenyegetettséget látunk eh, Iránban. Iránban fenyegetik az embereket, megsértik az alapvető jogaikat. Erre utalnunk kell. Egy másik probléma az országban, hogy ez egy olyan ország, amely fenyegeti nem csak a saját polgárait, hanem a külvilágot is. Ezt sem szabad elfelejtenünk. Hogyha tehát az emberek jogaiért küzdünk, az iráni emberek jogaiért, akkor a saját jogainkért is küzdünk azért, hogy békében élhessünk. Preda. Köszönöm szépen, Prédol következik egy percre. Decesul recent al bloggerului iranian Satar Beheshti este... Az iráni blogger halála példásan mutatja, hogy az emberi jogi helyzet milyen ott az országban, milyen az emberek élete ott. Én gyakran szóltam már itt az iráni emberi jogi jogsértésekről, amelyek művészeket, jogászokat, újságírókat, bloggereket érintenek, akiket a kormány nyomás alá helyezett, és akik félelembe kénytelenek élni. Ez volt az osztály része Sattar Behestinek is, aki vette ahhoz a bátorságot, hogy az iráni kormánynak a jogsértéseit pellengére állítsa. Ezért kellett neki meghalnia. Valószínűleg azért kellett halált szenvednie, mert kínzásoknak tették ki a fogvatartása alatt. Tudjuk, hogy az iráni börtönökben mindennapi gyakorlat a kínzás, úgyhogy amellett kell láncsát törnünk, hogy a bűnösök elnyerjék méltó büntetésüket. Nasrin Sadudek és a másik díjazott is ezért lépnek fel. Krétu asszony. Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr. Szeterbe Hasti halála sokkoló, hiszen olyan ember öltek meg, aki semmi más nem tett, mint hogy békésen kifejtette véleményét egy blogon. Az iráni rezsim nagyon sok jogsértést köve, követett el, és ahogy elhangzott, nagyon sok esetet elítéltünk már innen az Európai Parlamentből, hiszen nyilvánvaló büntetekről van szó. Az, hogy ilyen embertelenül bántak ezzel a bloggerrel, ez is kirívó példa. Arra szólítom fel az iráni hatóságokat, hogy, hogy vizsgálják ki az esetet. Úgy vélem, hogy azonnali jelleggel be kell vezetni a, kín, a, a halálbüntetésekre vonatkozó moratóriumot Iránban, és azonnali jelleggel be kell szüntetni a kiskorúak kivégzését. Kérem, hogy az iráni hatóságok tiszteljék az irániakat. Köszönöm szépen, Kali képviselő következik. Kelly képviselő következik. Köszönöm szépen. Nem először fordul elő, és talán nem utolsó sorban, és nem, nem utoljára, hogy az iráni lakosság sorsáról beszélünk. Irán olyan ország, amely nem csak hogy diktatúra, hanem vademberek által kormányzott ország. Még a saját embereiket sem tisztelik. Az embereket az embereket gyakorlatilag hasraütés szerűen őrizetbe veszik és megkínozzák. Hogyha az emberek nem borítanak rá mindenre, amit a rezsim szeretne, akkor nagyon nagy veszélyben az életük. Az, em- az embereket letartóztatják, megkínozzák, meggyilkozzák őket, és aztán azt mondják a családjuknak, hogy akkor tessék értük jönni. Kérem minden- kérek mindenkit arra, hogy keményen bánjunk Iránnal olyat tegyünk, aminek a rezsimre van hatása, és a minimum, hogy arra kényszerítsük őket, hogy legalább a nemzetközi jogot és az alapjogokat tiszteljék. Köszönöm szépen, Repo képviselő következik. Iranissa tapahtuu toj... Köszönöm szépen. Iránban folyamatosan megsértik az emberi jogokat. Az emberi jogok védelmezőit, az egyszerű polgárokat, a bloggereket, pedig kínzásoknak teszik ki. A FATA, az iráni kiberrendőrség folyamatosan ellenőrzi a művészek munkáját, cenzúrázzák a művészi alkotásokat. Úgyhogy egy nagyon erőteljes üzenetet kell küldenünk nekik, hogy a polgárokat nem lehet ilyen módon kezelni, letartóztatni, kínozni, és megölni. Fontos, hogy a bűnösök meg, el, meg, megkapják jogos büntetésüket. Erről a kérdésről egy külön vitát is kell folytatnunk, és szankciókat kell bevezetnünk. Köszönjük szépen, most pedig egy percben Bazaszko asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A véleménynyilvánítás szabadsága alapelv egy demokratikus államban. Az iráni blogszerző esete különösen foglalkoztat engem. A letartóztatása és a halála rengeteg nyitott kérdést hagy, és kérdéses, hogy az kérdéseket vet fel az iráni hatóságok demokrácia értelmezése felől. Fontos, hogy minden eszközzel harcoljunk az ilyen esetek ellen, valamilyen módon lehetőséget kell találnunk, hogy nyomást gyakoroljunk az iráni hatóságokra. A politikai fogvatartottakat Mm, azonnal szabadon kell engedni, nem szabad továbbá diszkriminálni a vallási kisebbségeket, és szeretnék utalni a Szaharov díjazottakra, akik decemberben átvehetik díjukat az Európai Parlamentben. Ahhoz, hogy az Irán újra hitelesé váljon, a nemzetközi törvényeket, jogszabályokat tiszteletben kell tartani. Csárnecki képviselő úr következik. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, hölgyeim és uraim! Engem is teljesen megdöbbentettek az iráni kivégzések. Október 22-e és november 14-e között 100 embert végez, végzett ki az iráni rezsim. Több mint 120 ezer kivégzésre került sor. 1979 óta az ország, a világon nincs még egy ilyen ország, amelyben ennyi embert végeztek volna ki. És mégis baráti delegáció alakult a parlamentben, amely javítani akarja az Iránhoz fűződő kapcsolatokat. Hát ez igencsak megkérdőjelezhető. A kivégzett politikai foglyok nagy része Iránban egy olyan szervezet tagja, amely demokratikus fordulatért dolgozik, immáron több mint három évtizede Iránban. Mustafa Salemi, Hábi Basfer és mások is áldozatai a jelenlegi rezsimnek. Köszönöm. Köszönjük szépen, most pedig Rén biztos urat kérjük meg, hogy mondja el záró megjegyzéseit. Thank you, President. Honorable members. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Köszönöm a felszólalásukat és hozzájárulásukat a mai vitához. Az Európai Uniót súlyosan aggasztja az egyre romló emberjogi helyzet Iránban. A politikai másként gondolkodókat folyamatosan elnyomják, igaz ez az újságírókra, művészekre, emberjogi aktivistákra, blogszerzőkre, jogászokra, nőkre és egyéb kisebbségekre. Ez valós pro- probléma. Az Európai Parlament fontos szerepet játszik abban, hogy elítéljük ezt a helyzetet. Az idei Szarov díjat két vezető iráni emberjogi aktivistának ítéltük oda, Nasrin Sotudeh jogásznak és Jafar Panahi filmrendezőnek. Ez jól mutatja, hogy a parlament mennyire elkötelezett ezen a téren, ami tehát az emberi jogokat illeti. Szattár Behesti blogszerző tragikus halála, fogvatartása során bekövetkezett tragikus halála, jól példázza, mennyire kiszolgáltatott helyzetben vannak az emberjogi aktivisták Iránban. Az Európai Unió gyorsan reagált, felszólította az iráni hatóságokat, hogy tüzetes vizsgálatot tartsanak a blogszerző halálának körülményeivel kapcsolatosan. Az irány igazságszolgáltatás bejelentette, hogy jelenleg is folytatja a nyomozást, és kézre fogják keríteni a bűnösöket. Természetesen figyelemmel fogjuk kísérni a fejleményeket. Október elején számos vezető emberjogi aktivistát tartóztattak le Iránban. Az Európai Unió több fronton is reagált, behívták, beidézték az iráni, a brüsszeli iráni nagykövetet, és Irán mindemellett ugye rengeteget, rengeteg embert ítél halára, és rengeteg kivégzést hajtanak végre. Ez aggasztó. 338 kivégzésre került sor az idei során, ez megerősíti azt, hogy Irán Ba, Irán egyike azon országoknak, ahol a legtöbbet alkalmazzák a halálbüntetést. Ezen felül a kollektív és nyilvános kivégzések is e, rendszeresen bekövetkeznek Iránban. Az Európai Unió természetesen egyeteme elítéli a halálbüntetést és az iráni kivégzéseket is ezzel együtt. Catherine Ashton, alelnök asszony, október 23-án nyilatkozatot tett közzé, elítélve tíz iráni kollektív kivégzését, őket kábítószerrel való visszaéléssel gyanúsították meg, ennek alapján végezték ki őket. Az Európai Uniót súlyosan aggasztja továbbá az etnikai és vallási kisebbségek helyzete Iránban. Annak ellenére, hogy az alkotmány garantálja az egyenjogúságot, mégis diszkriminatív jogszabályok és gyakorlatok áldozataivá válnak ezek a kisebbségek. Minden eszközt meg kell ragadnunk, hogy felhívjuk a figyelmet erre a helyzetre, és fel kell szólítanunk iránt, hogy tartsa be a nem diszkriminatív bánásmód alapelveit. 78 egyén található jelen pillanatban az EU emberjogi szankciós listáján, mert megsértették az emberi jogokat Iránban. Folyamatosan frissítjük ezt a listát, figyelembe véve az aktuális eseményeket az országban. Az Európai Unió végezetül teljes mértékben támogatja az ENSZ Iránnal kapcsolatos megbízottját. Köszönöm. Thank you very much, Commissioner. Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Köszönöm, hogy hozzászóltak ehhez a témához. Hét